napirendi pont a, a közös vita az EU és Tunézia közötti kereskedelmi kapcsolatokról. De Sarné, prowadzenie mm, De Sarnez asszony jelentése Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése, illetve az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági nyilatkozat. Először megadom a szót Deszárnez asszonynak a jelentéstől. Euh, merci beaucoup, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Cecilia Malmström asszony, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vita ebben a témában. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon sokat tettek az anyag előre haladásáért az elmúlt hetekben. Nem csak Tunézia számára, hanem Európa számára is nagyon fontos anyag ez. Azt is nem mindenki ismeri, hogy mi a helyzet Tunéziában, mindannyian tudják, hogy ez az ország milyen hosszú utat jár be az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ez egyik kevés olyan ország egyike, amely számára siker volt a demokratikus áttérés, és sikerült elérniük azt, hogy megvalósuljon a demokrácia. Egyébként a tunéziai párbeszéd meg is kapta a béke Nobel-díjat, de ezt is tudják. Viszont azt is tudják, milyen kihívások előtt áll Tunézia. Terrorista támadásokat kell, terrorista támadásokat kellett szenvednie, és ez nem véletlenszerű. Azért támadták meg Tunéziát, mert Tunézia éppen sikeres. Sajnos a turizmus megszenvedte ezt a biztonsági problémát, nagyon nagy a munka nélküliség a fiatalok és a diplomás fiatalok körében és számos kérdést vett fel az is, hogy Libia szomszédos ország, illetve Algéria is. Nekünk nagyon fontos az, hogy sikerüljön Tunéziának ez a változás, ez az átállás, és úgy gondolom, hogy ez a szellem megvalósul abban a két szövegben, amiről ma beszélünk. Az első szöveg nagyon fontos anyag, a bizottság javaslatáról van szó, az olívaolajra vonatkozó azonnali sürgősségi intézkedésekről van szó. Én nem arról van szó, hogy szép szavakat kell mondanunk erről, nem, föl kell lépni, szolidaritásnak, szolidárisnak kell lennünk Tunéziával és a tunéziakkal. Ez szerintem jó. Nem a tunéziai export felemeléséről van csupán szó, hanem hogy két év alatt 37 millió tonnával öm, növeljük meg a kvótát. Egy számot mondok még el. Európában több mint 1,4 millió olívia, olívaolajat elítunk elő. Látják tehát, hogy ez milyen fontos Tunézia számára, de Európa számára ez nem lesz túlságosan nagy probléma. Meglátjuk, hogy mi lesz az első évben, és ha a gond merül fel, nem hinném, nem hinném hogy így lenne, ha mégis gond merülne fel, akkor felül lehet ezt vizsgálni. Második dolog, szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk Tunézia esetében, és nagyon sokat dolgoztunk az állásfoglaláson itt a szakbizottságban. A parlament üzenete elég egyszerű nem csak a kereskedelemről és a kereskedelemről van szó, hanem egy politikai állásfoglalás, ez elsősorban a szolidaritásról szól, támogatásról, támogatjuk a demokráciát, a növekedést és a foglalkoztatottságot Tunéziában. Ez a sikernek a hátterét nyújtja, egyrészt politikai szempontból, másrészt ez egy progresszív, aszimmetrikus megállapodás kell, hogy legyen. Nagyon fontos az átláthatóság, fontos az, hogy minden mindenki Tunéziában a saját maga ügyének tekintse ezt. Ezért üdvözöljük azt, hogy az Európai Parlamenttel eszmecserét folytattak a tunéziai partnerek, és ezt folytatni kell. Ez a megállapodás Tunéziát szolgálja majd, illetve a tunéziai népet, és és eleget teszünk kötelezettségvállalásunknak, amely nem más, mint a Tunézia és a tunéziai nép támogatása. Elnök, köszönöm szépen. És most pedig átadom a szót Cecilia Malmström biztos asszonynak. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Tunézia és az Európai Unió szoros partnerségben áll már régóta, 2011 óta az Európai Unió támogatja a fiatal tunéziai demokráciát, kiemelt partnerségi kapcsolatban nem csak a kereskedelem területén, hanem jó pár más területen is. Például a politikai párbeszéd intenzifikációjáról beszélünk, illetve technikai és pénzügyi támogatásról. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, rendkívül fontos az, hogy támogassuk ezt az országot, hiszen törékeny a demokrácia, és ahogyan mindannyian tudjuk, nagyon nehéz helyzetben van a tunéziai nép, illetve a kormány. A társadalmi megállapodást követően 20 évvel, mikor, mi alatt a kétoldalú kereskedelem mintegy megduplázódott, egy új folyamat indul, és ennek keretében elmélyítjük kereskedelmi kapcsolatainkat. Meggyőződésem, és a demonstrációk is erre mutatnak rá, hogy a politikai siker a gazdasági sikeren múlik, ez a kettő kéz a kézben jár, és ezért kötelezettségünk az, hogy ezt támogassuk. Nyitottan kell reagálni a kereskedelem kérdéseire, illetve a beruházási követelményekre, ezért egy, egy szabadkereskedelmi térséget akarunk létrehozni, szabadkereskedelmi társulást, és ezzel támogathatjuk Tunézia helyreállását, valamint valamint a reform folyamatot is kiegészíthetjük. Nagy örömömre szolgált az, hogy ellátogathattam eh, Tunéziába, és a TCFT eh, elindítását megtehettem. Ahogyan elmondtam, a gazdasági helyzet törékeny, és ezért eh, óriási a kihívás. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, aszimmetrikus és fokozatok, fokozatos megközelítésben szeretnénk megnyitni a piacot, és a tunéziai hatóságok is így gondolkodnak. Először is kölcsönösen meghallgatjuk egymást, integráljuk, a valóság körülményeit megnézzük, illetve az elvárásokat felsoroljuk mindkét oldalról. Az Európai Unió különböző támogatási eszközöket irányoz elő egy csomag keretében, amelyek segítik a reformfolyamatot a mezőgazdaság, a szolgáltatások területén, illetve a magánágazatnak is támogatást kívánunk nyújtani. Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos a civil társadalom Tunéziában, kulcs szerepet vállalnak a reform folyamatban ebben az országban. Ezen kívül a tárgyalások során is fontos szerepet kell, hogy kapjanak. Amikor Tunéziába látogattam, akkor találkoztam civil szervezetekkel, Átláthatóság és párbeszéd, ezek a kulcsszavak, mind a civil szervezetekkel, mind Tunéziával, mind pedig az Európai Unió részéről, ez a legfontosabb. Továbbra is be kell tehát vonni a civil társadalmat a tárgyalásokba, hiszen ez tudatosítja a tárgyalási folyamatot, illetve segíti majd a megvalósítást. Ami pedig az olívaolaja kapcsolatos állásfoglalás vagy rendelettervezetet illeti, ez egy pozitív jelzés Tunéziára nézve. Konkrét, kézzelfogható, rövidtávú előnyöket hoz, munkahelyeket teremt, Tunéziában is erre nagy szükség van. Üdvözlöm azt, ahogyan az Európai Parlament kezelte ezt az ügyet, Marianne de Sarnez asszony munkáját is köszönöm, illetve üdvözlöm és a többi szakbizottságnak is köszönöm a munkáját. Nagyon remélem, hogy holnap támogatni fogják majd ezt a javaslatot, és ezzel valóban segíthetjük Tunéziát, és ez, a, ez az intézkedés hatályba léphet. Természetesen az olívaolaj importjának meg kell, meg kell felelni a különböző növényegészségügyi és egyéb előírásoknak. Itt egy két éves időszakról beszélünk, amelyet szorosan nyomon követünk majd. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a bizottsági javaslat figyelembe veszi az olaj piac általános helyzetét az Európai Unióban a jelenlegi mennyiséget fölveszi majd a piac, véleményünk szerint minden különösebb impact, minden különösebb hatás nélkül. Köszönöm szépen tehát még egyszer a munkát, és nagyon remélem, hogy holnap közösen erős jelzést adhatunk majd ennek a társadalomnak, mellettük állunk a rövid távon, középtávon és hosszú távon, segítjük őket, mert egy valós, igazi partnerségről van szó. Köszönöm szépen. Tak. Mm, dziękuję. Köszönöm szépen. Most pedig az Agri Szakbizottság nevében Aguilera García képviselőasszony. Muchas Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Eh, biztos asszony, én is szeretnék eh, gratulálni a jelentéshez. A mezőgazdasági szakbizottsági jelentésnek én is jelentéstevője voltam. Úgy gondolom, hogy Azonban el kell mondanom, hogy a mezőgazdasági szakbizottság eh, kedvezően ítéltem meg ezt eh, az anyagot egyértelműen. A szavazás eh, többségi eh, volt, és elutasítottuk azt a javaslatot, amelyet a bizottság nyújtott be. Őszintén azt gondolom, nem sajnos nem biztosítják előképpen a mezőgazdasági vidékek érdekeit. Nagyon sok vidéki térség van Európában, Andalúziában is, többek között, ahonnan én érkeztem. Ezért kérem a plenáris ülést, valamennyi képviselőtársamat, aki itt van, és a biztos asszonyt is, hogy jó lenne, hogyha a 11-es, 12-es, 13-as 11 es módosítót ezeket emeljék be a jelentésbe, hogy semmilyen módon ne károsítsa meg az egyébként szükséges támogatás, amelyet nyújtunk a tíziának. Most pedig a néppárt nevében, mondja az elnök Santiago Fisas Aysela következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ja, valószínűleg az egyetlen ország, a földközi meg déli térségében, amely valóban úton van a valódi demokrácia felé. Jó példát jelenthet az egész arab világnak, ugyanakkor rossz példa eh, az iszlám radikálisok számára, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy Tunézia elbukjon és stabilitását elveszítse ezért Európa támogatása nagyon fontos ezekben a nehéz időkben. időkben. A rendkívüli eh, importkvóták eh, kontingens megadása támogatja Tunéziát. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelők, a gazdálkodók Európában azok, akik elszenvedik ennek az árát. Fontos, hogy ne sérüljenek az érdekeik ezen megállapodás miatt. Ezért módosítókat nyújtottam be, és remélem, hogy ezeket a parlament hónap elfogadja. A hónap megszavazandó szöveg tükrözi, hogy ezek rendkívüli intézkedések, és semmiféleképpen nem jelenti ez azt, hogy egyébként az általán támogatott szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalások a jövőben károkat okozzanak az európai területnek. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm, mondja az elnök. A szocialisták nevében Emmanuel Morel képviselő kapszott. Euh, Igen, most már működik a technika. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, euh, biztos asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Azt hiszem, hogy egy és azonos a célkitűzésünk, ez pedig az, hogy konkrétan segítséget nyújtsunk, és hosszú távon segítséget nyújtsunk Tunéziának, illetve a tunéziai népnek. Azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos részben tartani, hiszen fontos ez számunkra, Európa számára. A Tunéz, Tunézia az arab tavasz szimbóluma, illetve bölcsője az egyetlen ország, amely demokratikus átmenetet hajtott végre, és de Sarnes asszonynak teljesen igaza van, óriási nehézségekkel áll szemben, politikai kihívással szemben, illetve gazdasági kihívásokkal, gondolok itt a munkanélküliségre, és a kérdés pedig a következő számunkra, hogyan lehet konkrétan és hosszú távon segítséget nyújtani ennek az országnak. Először is kivételes pénzügyi támogatás keretében jó pár ország összefogásával. A második lépés az az, hogy az olívaolaj kótáját meghosszabbítjuk nulla vámtarifával, az európai piacon nem, nem fog ez különösebb hatást kiváltani. Itt igazából a tunéziai gazdaság lélegezhet föl, ez, ez a célja a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Partnerségről beszélünk, nem csak gazdasági, hanem politikai partnerségről, és ez azt jelenti, hogy szimmetrikus, progresszív, megállapodásról van szó, és a civil társadalom aktív részvételét is biztosítani kell. Azt hiszem, hogy Európának bizonyítania kell, hogy ez nem a business as usual, hanem egy politikai kötelezettségnek teszünk eleget. Nos, azt hiszem, hogy meg kell felelnünk ennek a kihívásnak, és meg kell felél, felelnünk a tunéziai nép elvárásainak és reményeinek. E Köszönöm szépen. Az LCR e képviseletében eh, Marias képviselője a szó. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy Görögországban a mezőgazdaság, mint ágazat nagyon súlyos helyzetben van, sok gazdaság megszünteti a tevékenységét, és a görög oliva termesztőket még sújtották különböző éghajlati problémák is. És az, hogy most vámtarifamentes kontingenst biztosítunk Tunézia számára 2016 és 2017-ben, de ez két évig, nos, ez egy újabb csapás a görög népre nézve. Miért született meg tulajdonképpen ez a jogalkotási javaslat, sőt, visszamenőlegesen 2016. január 1-től ki a, ennek a címzetje ennek az intézkedésnek. Krétán, Lesboszon, ugye ez az a sziget, ahol, eh, amelyet eláriszt sok ezer menekült, újabb ő eh, alatti ütést szenvedtek el. Köszönöm szépen. Maritje Scháke következik most az ALDE képviseletében. Másfél perce van. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Mi támogatjuk a szorosabb együttműködést az EU és Tunézia között a kereskedelem területen. Mindenek előtt, hogy elismerjük a tunéziai nép érdekeit. Bátorításra van szükségük a mostani nehéz időkben, hogy folytassák a küzdelmet, leküzdjék eh, az iszlamista veszélyt, a terror merényletek horrorát és a gazdasági nehézségeket. Továbbra is a békés átmenet eh, jelképe kell, hogy maradjon eh, Tunézia. Nagyon nehéz a demokrácia helyzete. Az EU kell, hogy legyen Tunézia első és legfontosabb partnere. És emlékezünk arra, hogy miért. Öt évvel ezelőtt majd, majd Boazizi egy esett tettet hajtott végre, felgyújtotta önmagát. És azok, akik képzettek voltak, de a korrupció áldozatainak érezték magukat, különösen a fiatalok, számukra ez egy nagy jelzés volt. Támogatjuk e, a javaslatot, mert ez segít majd abban, hogy Tunézia szabadon alakítsa és békében a saját e, jövőjét egy e, minimális vámmentes kvótáról van szó, ennek minimális hatása lesz az európai piacon, viszont, viszont Tunézia fejlődése szempontjából nagyon jelentős hatása lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakció képviseletében eh, Lőhieriké úr képviselője. Euh, Köszönöm szépen, hogy a jelentéstevő is elmondta, felelősséggel tartozunk méghozzá a tunéziai nép felé, hiszen nagyon sok megpróbáltatást kellett megélniük, gondolok itt a terrorista támadásokra. Mindhárom támadásnak nagyon súlyos gazdasági és foglalkoztatási következtetés, következményei voltak. Egy nagyon fontos megállapodásról van szó. Többek között beszélhetünk a, a mm, zöldségek, illetve a gyümölcsök kereskedelméről, és itt az olívaolaj kereskedelmének a védelméről is. A szabadkereskedelmi megállapodás keretében eleget kell tenni a monetáris alap elvárásainak, illetve a tunéziai társadalommal konzultációt végezni, és, és elő kell készíteni megfelelően ezt a tárgyalást. Köszönöm. Eh, merci beaucoup, monsieur député. On behalf of Greens. Köszönöm a zöldek nevében. Eh, Jordi Sebastián percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, újra itt vagyunk, és Tunéziáról beszélünk, ez alkalommal nagyon konkrét intézkedésekkel az asztalon. Tunézia az egyetlen potenciális észak-afrikai demokratikus partnerünk, ezért jó lenne, hogy az zöggenőmentes kapcsolatunk lennének. Ugyanakkor ezek a kereskedelmi jellegű intézkedések, az, hogy több oliva olivát tudunk importálni vámtarifák nélkül. Nos, valóban szolidárisnak kell lenni, támogatni kell Tunéziát, akik nagyon sokat szenvednek a terrorizmást, a demokráciát támadó erő szakoságményektől és egyéb kihívásoktól. Az Európai Unióban rendszeresen fölvetődnek a szabadkereskedelmi megállapodások, ugyanakkor jelentős egyensúly hiány van, óriási potenciál van az Európai Uniónak, ugyanakkor strukturális problémákkal bíró, küzdő kis ország Tunézia. Úgy gondolom, hogy ez a kedvezényezés nem feltétlenül nyert el a tunéziai polgárok támogatását. szeretnénk a neoliberális elképzeléseinket, dogmáinkat rájuk erőszakolni egy olyan országra, amely jelen pillanatban nem áll erre készen támogatunk gazdaságilag, pontosabban a politikai gazdaság támogatásnak nem ezt a formát kéne öltenie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az RDD frakció képviseletében Rosa D'Amato következik másfél percben. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, nem szabad ezt a nagy hibát elkövetnünk. A tunéz, tunéziai népnek nem az a segítünk, hogyha vámmentesen biztosítjuk az oliva exportját Európába. Az oliva árának a csökkenésétől kell tartanunk. Az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága is hasonló véleményt fogalmazott meg. Nagyon nagy a kockázata a termékhamisításnak, a fogyasztók megkárosításának. Nem szabad megengedni, hogy olyan intézkedést tegyünk, aminek ennyi káros hatása lehetne akár a környezetre, vagy a fogyasztókra nézve is. Sokszor Made in Italy címkét fognak ragasztani, a tunéziai olívaolajra nem igazán könnyű ezt felismerni. Észak-Afrikából Európába már akár Napóleon idején is hamisított olivát szállítottak nagy mennyiségekben, és most nagyon nagy nyereségre akarnak szert szert eh, tenni, de ezek közben eh, Dél-Európa országait eh, nagyon komolyan fogja károsítani ez az intézkedés. Tunéziában nagy a szegénység, nagy veszélyt jelent az iszlám fundamentalizmus. Ez igen, ez így van, de olyan stratégiára van szükség, ami nem károsítja a mi mezőgazdaságunkat nem eh, kell paternalistának lennünk. A eh, szocialisták is támogatták ezt eh, az intézkedést, és ezzel csak a háborút fogják erősíteni. Kaspari úr kék kártyát tett fel. Elfogadja? Elfogadja a kék kártyás kérdést? Parancsoljon. Mikrofonba kéri. Tisztelt kolléganő, az előbb említette, hogy negatív hatások érhetik az olasz oliva ágazatot. Egyetért azzal, hogy jelenleg 200 millió tonnás az éves oliva termelés Európában, és hogyha most Tunéziából, ugye csak 50 tonnáról beszélünk, csak Olaszország exportált ennél sokkal nagyobb mennyiséget, hát persze értem, hogy az olasz gazdaságnak akar segíteni, tehát akkor arról kellene gondoskodni, hogy ne importáljanak olasz Olaszországban, Olaszországba olívaolajat, és engedje ezt a szalmaszálat, hogy oda nyújtsuk Tunéziának. Kérem, hogy válaszoljon. Nem ezt mondtam. Én arról beszéltem, hogy legyen egy európai, EU földközi tengeri politika, amelynek részei az észak-afrikai országok is. Ugyanúgy kell hozzáállnunk az agrár mezőgazdasági kérdésekhez. Én csak annyit mondtam, hogy itt akár a háborús körülményeket is figyelembe kell venni. 50 ezer tonnáról beszélünk, mi még a 70 ezer tonna felett értendő majd, és itt nem azt mondom, hogy ne támogassuk Tunéziát, nem, sőt, ennek az ellenkezőjét gondolom. Nyilván támogatnunk kell Tunéziát és a demokrácia erősítését, de nem ilyen módon. A, ö... Az ellen frakció részéről Filip Loasszú kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nekem is van egy-két megjegyzésem. Először is az Európai Parlament demokrációs folyamatot kívánja segíteni, de nagyon, tud, nagyon is jól tudjuk, hogy milyen eredményeket értük el az afrikai demokratizációs folyamatban és meg kell nézni, hogy milyen hatást érünk el itt Tunéziában. Gondolok itt az európai termelőkre is, hiszen óriási válságot élt meg ez az ágazat, és nem, nem kell rosszabbítani ezt a helyzetet, még rontani politikai okokból. Már így is nagyon nehézséggel kell megküzdeni ebben az ágazatban, nem szabad ezt súlyosbítani, nem megfelelő versenyhelyzetet hozunk ezzel létre, mint nagyon is gyakran teszi ezt Európa, és ezzel a kis termelőknek egyáltalán nem segítünk. Fontos a szolidaritás Dél-Európával is, és természetesen itt jó irányba kellene lépni, de nagyon fontos, hogy ne érintse ez hátrányosan az európai mezőgazdasági ágazatot. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig a Salvatore Csikú kapja meg az szót a Grazie, Presidente. Eh, voglio con chiarezza dire che... Köszönöm szépen. Szeretném teljesen világosan leszögezni, hogy én eh, személyesen a kohéziós politika támogatója vagyok. Ha a tunéziai demokratizálódást, a mostani tunéziai rendszert eh, támogatni akarjuk de azt határozottan ellenzem, hogy ilyen típusú intézkedéseket hozzunk, amilyen ez a mostani az olivával kapcsolatban. Nem az oliva miatt ellenzem ezt, hanem azért, mert ez egy olyan politika, aminek a tárgya időnként az oliva, máskor a paradicsom, vagy más termékek, tehát amelyeket csak nagyon kevés területen állítanak elő, akár a tejre vagy a húsra is gondolhatunk, de ezekkel kapcsolatban ne kezdjük el most mérlegelni azt, hogy hol ér, fejt ki ez nagyon negatív hatásokat, vagy Szicíliában, vagy máshol. Ne abból induljunk ki, hogy mennyi, mekkora termelési volumenről van szó, hanem azt kell nézni, hogy a kis termelőket milyen súlyos hátrányok, károk érik emiatt a politika miatt. Nyilvánvalóan az agrártermelést dél-európai országokban ez az intézkedés sújtani fogja. Nagyon nehéz ennek kapcsán most egy pozitív üzenetet megfogalmazni a kohézió érdekében. Egy módosító indítványt fogok benyújtani, és azt javaslom, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. A deputy Viktor Bostinaru, valamint minute flop, please. Mr. President, Madam Commissioner, Madam Köszönöm szépen. Bostinár úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenképpen támogatom Tunézia a reménység forrása valamennyiünk számára. Ugyanakkor nagy kihívások előtt áll Tunézia gazdasági, politikai, biztonság politikai kihívások előtt, ezért rendkívül fontos, sürgető az, hogy támogassuk ezt az országot. Minden más indok eh, ellenében is, ami esetleg ez ellen szólna. Eh, ígéreteket tettünk, amelyeket még nem igazán váltottunk be. Ez az autonóm kereskedelmi intézkedés eh, a szükséges, sürgős támogatást adja meg Tunéziának. Kérem, hogy támogassák ezt a szöveget ebben a formában, ahogyan az előadó ezt eh, javasolta és letette elénk. El kell kerülnünk azt, hogy Tunézia kárt szenvedjen partikuláris érdekek miatt. Nagyon fontos a tunéziai gazdaság számára ez az intézkedés. Az olívaolaj nagyon fontos export cikke Tunéziának, ezért ez nagyon fontos az ország számára. Zdajdadi poslanec Jasenko Jasenko Jasenko Selimovic Jasenko Selimovic Egy percben. Köszönöm szépen azok a terrorista támadások, amelyek Tunézián sújtották, eh, gyengítették a tunéziai gazdaságot. Ezért a bizottság kezdeményezése arra, hogy további exportot biztosítson, eh, támogatandó. Örömmel fogadjuk. Néhány képviselő eh, arra hivatkozik, hogy tragikus hatása lesz a további importnak. Azt támogatom, a más mondanak. Az európaiak többé-kevésbé ugyanannyi olívaolajat fogyasztanak minden évben. A mi termelésünk Amit saját termelésünk csak nem 50%-ot csökkent, és ami Tunéziából érkezni fog, az kb. 1,7%. Az lenne ezen képviselők felé a kérdésem, hogy milyen módon gondolják azt, hogy egy további százalék plusz egy százalék tönkre fogja tenni azt az európai piacot, amelyből hiányzik 49 Úgy gondolom, hogy ez a tunéziákat sokkal inkább fogja érinteni, hiszen több mint egy millió embert etett ez a termény, a növekedést teszi lehetővé, a kétségbeesést szünteti meg, nekünk ez semmit nem jelent, nekik nagy dolog, dolog sok, sokat jelent. Hónap legyünk szolidárisak. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Forenza képviselő egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Személyesen én egyetértek a bizottság céljával, miszerint támogassuk a tunéziai demokráciát és a gazdaságot, mind a kettőt támadta, sújtotta ugye a terrorizmus, és szolidaritást kell mutatnunk a közé-tengeri térség népeivel. Ugyanakkor nem támogatom azt az megoldást, amely egy szabad kereskedelmi megállapodást plusz import behozott vám tarifától mentes kontingest tartalmaz. Ez nem feltétlenül segíti a tunéziakat, inkább az adósságok eltörlése, elengedése segítene Tunéziának. Úgy gondolom, hogy a tunéziai termelők támogatásáról beszélünk, ugyanakkor csak a nagy európai export-import cégek fognak nyereségre szert tenni. Az én térségem például Fúlia sok olajbogyót termel, és nagyon sok olyan intézkedést hozott a parlament, amely sújtott ezt a térséget, ellene fogok szavazni ennek a javaslatnak. Elnök, köszönöm. Most pedig Daniel Kaspari, egy percben. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Elnök úr, kedves kollégák! Akarunk segíteni Tunéziának, de cserébe várunk is valamit Tunéziától Segíteni akarunk Tunéziának a Zoliva kvóta megadásával, és úgy is segítünk Tunéziának, hogy javítjuk a piacra jutási esélyüket egy szolid szabadkereskedelmi megalapodással, ami számos távlatot nyit meg Tunézia számára. De ugyanakkor akarjuk, hogy a saját kötelezettségeit Tunézia komolyan vegye. És most azt látom, hogy sok Tunézia indult el Európába Hát nyilván a menekülés okai ellen kell először fellépni. Európa pedig azt akarja, hogy Tunézia vegye vissza azokat a menekülteket, akik nem kapnak menekült státuszt. Az én hazámban például egyetlen egy tunéziai migráns menekülési indokát nem fogadták el, tehát nem kapott menekült státuszt. El kell várni, hogy Tunézia jobban együttműködjön velünk a ügyben, és segítsen megoldani a problémáinkat. Köszönöm szépen, Kaspari képviselő. Most pedig Marian asszony szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony és jelentéstevő asszony. Valóban a szabadkereskedelmi megállapodás elég különös körülmények között jön létre, hiszen 2011 óta ugye forradalmat élt Tunézia, már előtte is segítségre volt szüksége, oliva megállapodás keretében. Egy kicsit meglep az, amit, el, amit hallottam. Itt egy két százalékról beszélünk, és ennek a hatásairól az európai piacra. Néha olyan szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, amelyek sokkal súlyosabb hatást váltanak ki. Nos, azt kérem tehát, hogy kicsit vegyük nagyító alá azt, hogy mit is veszíthet a mezőgazdaság ezen a területen. Figyeljünk oda arra, hogy mit hoz ez például a foglalkoztatottság területén, illetve a, mit hoz ez a versenyképesség területén, valamint a civil társadalom részvételére kell odafigyelni. Nagyon sok információt szolgáltathat a civil társadalom. Köszönöm szépen a munkájukat, elnök, köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig Salvatore Pogliese kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Io credo che... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, nem hiszem, hogy van valaki, aki ne érezne szolidaritást a tavalyi támadások óta. Európa azonban már megteszi a magáét, 500 milliós, 500 millió eurós hitelt biztosított az Európai Bizottság. Szerintem nem ez a helyes megközelítés, amelyet, amelyről most tárgyalunk, hiszen ez a vámmentes olívaolaj kontingens a 75 ezeren fölül 35 ezer tonna. Ezzel szerintem a Dél-Európa és főleg Olaszország mezőgazdaságát károsítjuk. Ahogyan hallottuk, a Szillefeszti Zsóza betegség 2015-ben 47%-os termelési csökkenést eredményezett Olaszországban. Szerintem oda kell figyelni a dél, dél-európai mezőgazdaság védelmére. Köszönöm, Páncéri asszony, egy percben. Úr. Köszönöm azt a munkát, amelyet elvégzett. Sokat beszéltünk már Tunézia helyzetéről. Az Európai Unió eh, feladata azonban az, hogy jelentős mértékben hozzájárjon politikailag, gazdaságilag eh, eh, Tunézia sikeres demokratikus átmenetéhez nem pazarolhatjuk tovább, fecsérelhetjük tovább az időt, a kereskedelmi megalapodásoknak is ebbe az irányba kell menniük, és biztosítanunk kell azt, hogy jelentős következményekkel járjon ez a tunéziaiak napi életében. A lehető legnagyobb átláthatósággal kell ezt megoldanunk, és a teljes civil társadalmat be kell vonnunk. Tunéziában az Európai Parlamentnek mindig is erre kell törekednie, hogy a civil társadalmat bevonjuk ezen kívül ugyanígy kell vizsgálnunk a tunéziai olívabogyó, olívaolaj felvásárlásával kapcsolatban. A bizottság ezzel foglalkozik. Végül azt mondhatom, hogy az hogy Tunézia számára fontos üzenetet kell megfogalmaznunk itt a parlamentből a kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatok terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elnök asszony, támogatjuk azt az elképzelést, hogy a nehéz helyzetben lévő országokat támogassa az Európai Unió, különösen azokat az országokat, ahol a terrorizmus fenyegetése mindennapos. Azonban aggaszt bennünket az, ahogyan ezt a szolidaritást kifejezzük ebben a konkrét esetben. Nem csak azért, mert ez ismét olyan ágazatot sújt Európában, amely már egyébként is kivantéve mindenféle problémáknak, más eszközöket is használhatnánk. Ugyanerre a külkereskedelmi politika, a szomszédsági politika keretében a humanitárius segítségnyújtás eszközeivel. Ezzel párhuzamosan mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az olaj, olajbogyó ágazat, az olajágazat, a földközi tengeri térség országainak, Portugáliának is így a szolidaritás e, nem csak az Európai Unión kívüli népekkel szembe kell mutatni, hanem az Európai Uniós tagállamok felé is, e, hiszen ezen országok számára kulcsfontosságú ágazat az adatbogyó termelése, e, és az én szavazatom ezt a véleményet fog tükrözni. Ennek köszönöm szépen, Bárnyi úrnak adom meg a szót egy percben. A défi majeur Köszönöm szépen. Óriási a kihívás az európai szomszédságban, és ezt mindenki nagyon jól látja. Tunéziáról beszélünk. Először is emelni kell a segítséget egy nagyon fontos ágazatban, az oliva ágazatban. Aztán gyorsan le kell zárni egy megfelelő partnerségi kapcsolat tető aláhozását, de ezen kívül tovább kell lépni, egy regionális együttműködésre van szükség a Magreb országok keretében a biztonság érdekében. Itt e, Európának diplomácia erejét latba kell vetnie, és végül támogatni kell a tunéziai demokráciát, ez pedig nem jelent más, mint a terrorizmus elleni harcot, ez azt is jelenti, hogy önmagunkat megvédjük. Nos, ez a legfontosabb üzenet, amelyet mindenkinek meg kell hallgatnia itt a, a ma este folyamán. Köszönöm szépen, Lavia úr kapja meg a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen. Én nemmel fogok szavazni erre a javaslatra, azaz szeretném, ha elutasítanánk a javaslatot. A javaslat célja ugyan helyes, de teljesen hamis, rossz eszközzel eh, kívánja a javaslat elérni ezt a célt. Semmi előny nem származna ebből az intézkedésből a tunéziai termelőknek vagy kereskedőknek, csak európai olívaolaj importőrök egy csoportja profitálna ebből, akik eh, azután még adót sem fizetnek. Nem ez a politika, amit eh, Európában eh, akarunk, hanem szerintem ez egy teljesen rossz, hibás irány lenne. Ismét egy dél-európai országokat érintő intézkedést hozunk. Olyan módon kellene segíteni Tunéziának, aminek nincs ilyen káros negatív hatása. Nagyon zavaros olajolajról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, De Castro úr. Elnök úr. Dare Tunisia in questo momento così difficile ebben a pillanatban Tunézia nagyon nehéz helyzetben van, támogatásuk, morális kötelezettségünk. Nyilván lett volna gyakorlatiasabb módja is annak, hogy támogassuk a tunéziai mezőgazdaságot például úgy is, hogyha fejlesztenénk az ottani termelés minőséget és így tovább. Ugyanakkor sokan kétségbe mondták, hogy ez az intézkedés, ez vajon segíteni fogja a tunéziai termelőknek, vagy csak az európai importőröknek segít. Az aggájaink nem az a kapcsolatosak, nem, nem az egoizmusunk fogalmazódik meg a kritikánkban, hanem szeretnénk egyensúlyt teremteni, szeretnénk ezek az intézkedések nem károsítanák meg az Európai Uniós termelőket. A mezőgazdasági szakbizottságnak olyan intézkedések születtek javaslatai, amelyek a torzításokat megakadályozzák. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Tunézia azon kevés országok egyike, ahol az arab eh, tavasz eh, tüntetései után nem káosz alakult ki, és olyan konfliktusok, mint a többi arab országban, hanem bekövetkezett egy demokratikus átalakulás. Ezért is eh, kell segítenünk Tunéziának, hogy sikerüljön megőrizni a demokráciát, és el tudják jutatni az áruikat az európai piacra de ezt nem olyan intézkedésekkel kell megtenni, amelyek eh, negatívan érintenek európai termelőket. Ezt láttuk már az orosz embargó kapcsán is. Eh, Tunéziában az oliva eh, legfontosabb exportcikk, és ezért szüksége van Tunéziának erre a támogatásra. Ugyanakkor a Tunéziából EU-ba irányuló oliva import megnövekedése ja, sok negatívumot is hoz magával. Romlik a minőség, ezt már máskor is megtapasztaltuk. Másrészt saját olívaolajunkra akarunk építeni. Európai oliva termelőknek, gyártóknak akarunk segíteni, ezért fontos, hogy időben korlátozott maradjon ez az intézkedés. Köszönöm Szilva Pereira képviselő következik egy percben. Elnök asszony, a legfontosabb dologgal kezdeném. Az Európai Uniónak politikai felelőssége, hogy hű maradjon az ígéretéhez, miszerint Tunéziával kapcsolatban kereskedelem támogató intézkedéseket fog hozni. És most a terror merényletek után, amelyek nagyon súlyosan nagyon súlyosan érintették a tunéziai gazdaságot. Különösen nagy felelősségünk, és fontos, hogy segítsük Tunéziában az olívaágazatot. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy több dél-európai uniós tagállam számára is nagyon fontos az oliva ágazat, ezért biztosítani kell, hogy e, valóban csak átmeneti, ideiglenes intézkedésekről e, legyen szó, amelyek e, nem haladják meg a két, nem maradnak két évnél tovább érvényben. Emellett ki kell alakítani egy értékelő rendszert, és ezeket az intézkedéseket lehessen, fel lehessen függeszteni, hogyha az értékelés azt mutatja, hogy súlyos zavarok keletkeznek Európában az olíva piacon. Biztosítani kell a nyugalmat az európai európai olívaágazatban is. Ezzel lezártuk a frakciók nevében hozzászólók hozzászólásait. Santos képviselő a KSDI-ban az első hozzászóló. A Tunísia atravessa um período de fortes conturbações e é um país merecedor da solidariedade europeia. Valóban megérdemli Tunézia az európai szolidaritást, mert kvóta annak a csomagnak egy része, amelyben a szolidaritásunkat demonstráljuk Tunézia eh, felé, és ez eh, nem csak Tunézia, hanem az EU számára is nagyon fontos. Kereskedelmi kapcsolataink során mindig ügyelni kell arra, hogy a belső piac stabilitását ne zavarja semmi, ugyanakkor a minőséggel kapcsolatos kritériumokat is be kell tartani. Ezért van szükség egyfajta riasztási mechanizmusra, amikor egy olyan jelzés érkezik, hogy zavarok keletkeznek a, a belső piacon, az import miatt, akkor lehessen eh, szükséges korrekciós intézkedéseket eh, meghozni. És mindez nem szabad, hogy a szabad eh, kereskedelmi vezető folyó tárgyalásokat bármilyen módon befolyásolja. Köszönöm szépen, Jusszida asszony. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a tunéziai nép mellett állunk, szolidaritásukat fejezzük ki, Európa egész szolidaritást kell, hogy tanúsítson, ezért szerettem volna, hogyha minden 28 tagállamot bevonnák abba, hogy támogassák a bizottság módszerét arra, hogy a gazdasági hatásokat, a kívánt gazdasági hatásokat elérje Tunéziában. Ez az eszköz azonban bünteti eh, eh, Európa déli részét, konkrétan Olaszországot, eh, a mezőgazdasági termelésben, ugyanakkor hatástanulmányt sem végeztek, és nem hallgatták meg azokat a tunéziai civil szervezeteket sem, akik azt mondták, hogy ez az intézkedés nem fog segíteni a tunéziai társadalomnak. Úgyhogy olyan javaslatokat kiadunk, amelyek valóban segítenek. Elnök, köszönöm szépen, Jakocsik úr. Azzal szeretném kezdeni hozzászólásomat, hogy megszavazom ezt a javaslatot, de van két fenntartásom. Ezzel együtt azonban igennel fogok szavazni. Évről évre az nagy figyelem kísérte az európai piac változásait. Majd benyújtak egy-két módosító javaslatot is, melyeknek az lesz a célja, hogy ne csak az Európai Unió belüli kereskedők, közvetítők profitáljanak ebből az intézkedésből, hanem elsősorban a tunéziai oliva termelők. Ez az intézkedés egyfajta politikai üzenet. Segítenünk kell a tunéziai népet, meg kell mutatnunk, hogy az Európai Parlament döntésének a célja Tunézia támogatása de óvatosságra is intenék, ugyanis, mint jeleztem, elsősorban a közvetítők profitálnak majd az intézkedésből, és nem elsősorban a tunéziai termelők. Caputo képviselő. Grazie Presidente. L'Unione Europea deve in tutti modi accompagnare Köszönöm szépen. Az Európai Unió mindenképpen kell, hogy segítse és támogassa a demokratizálódás folyamatát Tunéziában, de nem szabad, hogy ez más olivatermelők kárára történjen. Ebben a formájában ez a javaslat károsíthatja az európai oliva termelőket. Ezért kérem, hogy az Európai Parlament majd szavazza meg azokat a korrekciókat, definíció célzó módosító indítványokat, amelyeket én fogok benyújtani. Egyértelművé kell tenni, hogy csak két évre szól ez az intézkedés, meg kell akadályozni a termékhamisítást, és a legfontosabb a negyedik módosító indítványom, amelyben azt kérem, hogy havonta ellenőrizzük az oliva piacunkra gyakorolt hatást, és akadályozzuk meg az árak összeomlását. Próbáljuk meg a javaslat negatív hatásait eh, csökkenteni, és hogyha világosan válik, hogy a javaslataim, a módosító indítványaim nem mennek keresztül a szavazáson, akkor nem el fogok szavazni a javaslatra. Köszönöm, ezzel lezárjuk a Kecsniáj eljárást, és megadom a szót Malmström biztos asszonynak. Eh, Köszönöm szépen, kedves képviselők, biztos úgy gondolom, hogy jó vita volt ez, amely megmutatta, hogy mindannyian segíteni akarunk Tunéziának egy, egy küzdelmes, demokratikus átalakulási folyamatban keresztül menő népet szeretnénk támogatni, amelyet a terrorizmus csapása súlyt, kötelezettségünk támogatni őket. A gazdaságuk is megszenvedte rettenetes mértékben ezt az állapotot, ezért van ennek a megoldásnak szerepe nem csak a gazdaság támogatása tekintetében, hanem egy hosszabb partneri kapcsolat kialakítása tekintetében és a demokratikus átalakulás, illetve a reform folyamat terén is. Ezért továbbra is együttműködünk a prioritások meghatározása érdekében a tunéziai kormánya, hogy az érzékeny ágazatokat vagy kizárjuk, vagy bevonjuk, vagy nagyon fokozatosan vonjuk be a programainkba. Tehát nagyon is odafigyelünk tunéziai barátainkra. Be fogjuk, be fogjuk vonni a tunéziai civil társadalmat, erről sokat beszélünk a tunéziai kormányjal, ennek is átláthatónak, integráló szellemiségűnek kell lennie, és a lehető legnyitottabbnak együtt kell dolgozniuk, hiszen Tunéziában is egy nagyon erős és dinamikus tunéz, civil társadalomban szemben több más Eh, arab világbeli országgal. Eh, ugyanakkor időbe fog telni, míg a eredményeket meglátjuk. Eh, akut helyzet van Tunéziában, szeretnénk rövid távon is segíteni ezt az országot. Ennek egyik módja az, hogyha az olajbogyó ágazatot támogatjuk. Ez nem a mi elképzelésünk, nem a mi ötletünk, ezt Tunézia kéri, ezt Tunézia szeretné, ha támogatnánk. Hogy tudjuk ezt megtenni? Olyan módon, hogy figyelme veszük, hogy Európa részéről ez nagyon szerény hozzájárulás, ez a teljes olajbogyó olívolaj piacunk kevesebb, mint 2%-át jelenti, marginális, elhanyagolható eredménye, hogy hatása lesz ennek az intézkedésnek az európai piacokra. Önök közül sokaknak félemei vannak, azonban ezek el túlzottak. Ez egy két éves intézkedés, és nagyon szoros figyelemmel fogjuk követni a hatásait ennek a programnak. A szolidaritás nem csak szép szavak megfogalmazását jelenti, intézkedéseket, eh, tetteket kell a szavak mögé tenni, ezért támogatjuk az INTA javaslatot, illetve a jelentéstevő anyagát. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. De Szárnez eh, a képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Azt hiszem, hogy itt mindannyian, bár más, másképpen reagálunk erre a kérdésre, egy célt követünk, ez pedig az, hogy Tunéziát sikerre vigyük, illetve Tunézia sikeres legyen. Azt hiszem, hogy a partnerség kapcsán egy szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, egy kereskedelmi megállapodásról, de ezen túlmenőleg egy politikai együttműködésről, partnerségről. Ezért eh, képzelőerőre van szükség, be kell vonni a civil társadalmat, ez a bizottság feladata, és tudom, hogy a bizottság meghallgatja az üzenetünket. Nagyon fontos, hogy a tunéziaiak valóban magukének tudják ezt a tárgyalás sorozatot, ne pedig úgy, úgy fogadják azt, mintha az égből pottyant volna az ölükbe. Ami a második kérdést illeti, természetesen rövid távon segíteni kell Tunéziának, pontosan ezért van szó sürgősségi kereskedelmi intézkedésekről, és ezt a nép, a tunéziai nép kéri, nem a bizottság ébredt erre egyik reggel. Tunézia kérte ezt a segítséget, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezt mindenki tisztán hallja, tisztán lássa. Nagyon sok minden elhangzott, de nem minden pontosan az import mennyisége nem fog növekedni, tehát a globális mennyiség ugyanazon a szinten marad, mint eddig. Ezen kívül minden elővigyázatosságnak eleget teszünk. amennyiben a módosítókat megszavazzuk holnap, akkor egy év múlva értékelés készül, és hogyha megborulna az egyensúly, bár ezt nem hiszem, de akkor a bizottság orvosolja majd ezeket megfelelő intézkedésekkel. Ezért azt kérem a kollégáktól, hogy tegyenek eleget szolidaritási kötelezettségüknek, erős jelzést küldjünk Tunéziának, feleljünk meg az elvárásoknak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom ezt a közös vitát, és holnap fogunk